Okay, good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Elkezdjük az ülést. Thank you. Good morning, everyone. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. Elkezdjük az ülést, rengeteg szavazás lesz, megpróbálok majd a lehető leggyorsabban haladni. Az első napi rendi pontunk maga a napirend elfogadása, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet módosítás nélkül. A második napi rendi pont az elnök közleményei. Az ENVI következő ülése február 17-én és 18-án lesz, és a 18-án délutára tervezett ülés már elmarad, ezt töröltük. A tolmácsolás azokon a nyelveken zajlik, amelyeken mindig is szokott, 18 nyelvünk van. Slovenian and Gaelic and uh, Greek. And as usual, uh, there is web streaming. Mint ahogy általában lenni szokott, webstreamingen is követhető az ülésünk. Ezen kívül az ülés dokumentumai elektronikus módon hozzáférhetőek. A következő napi rendi pontunk a legutóbbi ülés, a december 1-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Elektronikus módon mindenki megkapta ezt a jegyzőkönyvet, hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Folytathatjuk is a következő napirendi ponttal ezek az ellenvetések. Ezeket egy közös vita keretein belül fogjuk most megvitatni. Bágysztásznak fogok először szót adni, mert ő az első benyújtója az első ellenvetésnek. Kérnék, hogy ezt indokolja meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Az SND és a GUE együttműködésével nyújtottuk be ezt az ellenvetést. és ez három GM szója termékre vonatkozik. Szápsz, En zorgt ook voor een verandering in eh, de oliecontent. Eh, az ellenvetéseink eh, tehát megfogalmazásra kerültek, és ennek az oka a következő. Az általános ellenvetésünk tulajdonképpen eljárás, eljárás jellegű. A bizottság első javaslata mind takarmányra, mind pedig élelmiszerre vonatkozott, és a parlament kérte azt, hogy a bizottság új javaslatot mutasson be, amely nem engedélyezi a GM szója importját semmilyen tekintetben, amíg az új bizottsági javaslat el nem készül. A mai ellenvetésünk a legfontosabb ellenvetés. Reméljük, hogy majd a plenáris ülés elé is kerül, és reméljük, hogy ezen GM, GM termékek elfogadására nem kerül sor. Október 28-án született meg a megállapodás, és reméljük, hogy ez mindenki számára elfogadható lesz. Ennek a három GMO-nak nagyon komoly hatásai vannak, ezt már részletesebben is megvitattuk a parlamentben, úgyhogy ezekre a részletes vitákra nem szeretnék még egyszer kitérni. A Nemzetközi Kutatóközponttól és a Nemzetközi Rákutatóközponttól is megkaptuk a jelentéseket, és ezek is egyértelműen mutatták, hogy potenciálisan karcinogén anyagokról van szó. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a bizottság új véleményére, illetve új javaslatára mindenképpen szükség van. az EFSA véleményét is megkaptuk, de az EFSA véleménye némiképp ellentmond a Nemzetközi Rákutató Intézet véleményének, ezért az EFSA véleményét nem tudjuk elfogadni, úgy véljük, hogy ez komoly bizonytalansághoz vezetne a piacon. Éppen ezért fogalmaztuk meg ezt az ellenvetést mind a három GM termék esetében. Ezen kívül folyamatosan folytatjuk a vitákat itt a parlamentben, és folyamatos kapcsolatban állunk az ENVI szakbizottság minden illetékes tagjával, és így fogalmaztuk meg ezt az ellenvetést. Kaptunk egy levelet a bizottságtól is, ez január 8-i levél. Ez az EFSA tanulmányain alapul, és az EFSA tanulmánya szerint mindhárom GM termék biztonságos. Ez volt tehát az EFSA véleménye. Mi viszont ezzel nem értünk egyet, annak ellenére, hogy Andriukaitis biztos ezt a véleményt jutott el hozzánk az EFSA részéről. Az EFSA véleménye viszont ezen termékek kumulatív felhasználásával kapcsolatos kockázatokat nem tárgyalja, vagy nem tárgyalja megfelelőképpen. Egy német tanulmány is készült ezen GM termékekről, és ez a német tanulmány is azt mutatta, hogy a kombinált felhasználás esetén igenis felmerülhetnek kockázatok. Andriukaitis biztos azt ugyan elismerte, hogy a kumulatív kockázatok vizsgálata nem volt megfelelő az EFSA tanulmányban, tehát ebbe tulajdonképpen kapaszkodhatunk, és ez az a rész, amelynek tekintetében mindenképpen felülvizsgálatot kell kérnünk a bizottságtól, illetve az EFSA-tól. Amikor ezeket a szinergia hatásokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az EFSA véleménye nem teljes körű ebben a témakörben, és ezért a kombinált felhasználást még vizsgálnunk kell. teljes mértékben nem garantálhatjuk a fogyasztók, illetve a környezet védelmét, hogyha ezeket a kumulatív felhasználási kockázatokat nem vizsgáljuk meg részletesebben. A különböző herbicidek felhasználása szintén kihatással lehet ezen GM termékek kockázati tényezőire, ez kockázatos lehet az emberi egészségre, ez is az egyik indoka az ellenvetésünknek. És remélem, hogy mindez megfelelőképpen megjelenik majd a szövegben. Köszönöm szépen, Guillaume Balázs a következő. Köszönöm szépen. Rövid leszek, ugyanis azt hiszem, hogy Bárt kollégám már elmondta a lényeget. Két dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy olyan időszakban járunk, amikor mindannyian tudjuk, hogy eh, rengeteg aggály van, rengeteg kockázat van, általánosságban környezeti kérdése kapcsán, és nagyon sok európai intézmény szavahihetősége is megkérdőjelez, megkérdőjeleződött. Az endokrin anyagok kockázatával kapcsolatban is voltak olyan felmérések, amelyek nem voltak megfelelők, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne csináljunk, nem tudok máshogy fogalmazni, hogy ne csináljunk butaságot tehát nem hagyhatunk rá mindent a bizottságra a GM témakörben. Nem arról van szó, egyáltalán nem arról vitázunk, hogy a GM termékek szükségesek-e vagy nem. Tehát itt most nem egy pro vagy kontra GM vitát folytatunk. A kérdés az, hogy a bizottságnak meghagyhatjuk-e azt a hatáskört, hogy egy személyben engedélyezzen GM termékeket, vagy általában élelmiszeripari termékeket, anélkül, hogy a parlament erről véleményt mondana. Tehát mi tulajdonképpen egy egészen új eljárást szeretnénk javasolni. Azt sem engedhetjük meg, hogy nemzeti szinten dőljenek el a GM termékek sorsai, de azt sem engedhetjük meg, hogy mindenről a bizottság döntsön. Mi képviseljük az európai polgárokat, tehát el kell érnünk azt, hogy végrehajtói hatáskör kapjunk, tehát hogy a bizottság minden egyes esetben bemutassa nekünk a terveit, és ezt mi véleményezhessük, és ezt a bizottság visszautasítja. Tehát a GM termékek validálásával kapcsolatban igenis ki kell kérni a parlament véleményét, mert például ebben az esetben a kumulált kockázatokat nem vizsgálta a bizottság, mint ahogy az Bárt már elmondta, és itt igenis van egy hiányosság. Ez egy szakmailag indokolt vélemény, amit most elmondtam, és hogyha megszavazzuk ezt az ellenvetést, akkor azt kérdőjelezzük meg, hogy milyen eljárásban fogadják el a GM termékek forgalmazhatóságát. Tehát vissza kell lépnünk a GM termékek témájától általánosan az engedélyezés témaköréhez, tehát sokkal globálisabban kell megközelítenünk ezt a kérdést. Arról van szó, hogy nem tudjuk elfogadni a bizottság munkamódszerét, mert hogyha így mennek tovább a dolgok, akkor nagyon komoly kockázatokhoz vezethet ez az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen, Eleonora Évi az FTD részéről. Köszönöm szépen. Nagyjából egyetértek azzal, amit a kollégáim már igen részletesen elmondtak, úgyhogy ezt nem is fogom még egyszer megismételni. Jelenleg a GM termékek esetében a bizottság hozza meg a végső döntést, és azt hiszem, hogy történelmileg fontos pillanathoz érkeztünk el, mert ezt megkérdőjelezhetjük. Mint ahogy az imént Balasz uh, kolléga elmondta, a mi szakbizottságunk folyamatosan odafigyel a bizottság ilyen jellegű döntéseire, és az európai polgárok igenis azt kérik tőlünk, hogy uh, részletesebben figyeljük ezeket a kérdéseket. Stárs úr elmondta, hogy mik voltak az aggályok, mik voltak a tudományos aggályok ezen GM termékek kapcsán, illetve a glifozát rezisztens proteinek kapcsán. Ezért fontos, hogy a bizottság véleményét újra meg tudjuk vizsgálni, hiszen számos tanulmány igazolja, hogy ezek az anyagok rákkeltőek lehetnek fel kell hívnunk mindenki figyelmét arra, hogy sokkal demokratikusabb módon kellene zajlania a GM termékek elfogadásának és forgalmazhatóságának. Tehát a parlamentnek nagyobb szerepet kellene játszania ebben, és nem a bizottságra kellene hagyni egy személyben a végső döntést. Ez az üzenet, amit el kell juttatnunk a bizottság irányába. Sokkal komolyabban kell vennünk ezt a kérdést, és azt is el kell érnünk, hogy a bizottság is sokkal komolyabban vegye a mi véleményünket és a mi szerepkörünket. Az elmúlt hónapban a bizottság zöldlámpát adott egy olyan GM terméknek, amit mi még meg sem szavaztunk a plenárison, ezt pedig eljárási szinten mindenképpen elfogadhatatlannak tartom fontos lenne, hogy a bizottság figyelembe vegye a mi véleményünket. Köszönöm szépen. Fjellner úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek az ellenvetések rendkívül fontos és komoly kérdések. Megfelelő kritériumokat kell kialakítani azzal kapcsolatban, hogy mikor fogalmazunk meg ellenvetést két fontos kérdést kell figyelembe venni. Először is túllépte-e mandátumát a bizottság, és akkor természetesen ezt a parlamentnek meg kell állítania. A második pedig az a tény, hogy a bizottság nem vette -e figyelembe a tudományos eredményeket, és ebben az esetben is meg kell állítanunk a bizottságot. Ezek az ellenvetések erre a két kritériumra kellene, hogy alapuljanak, de a zöldek bevezettek még két kritériumot. Az egyik egy eljárási kritérium, de hát a történelmet nem lehet teljes mértékben újraírni. Először is azt mondják, hogy mi ezt elutasítottuk, tehát a bizottság javaslatát elutasítottuk, ami így is van, és ez lehetővé tette, hogy a tagállamok önállóan visszautasítsanak bizonyos GM termékeket, de hát ezt nem lehet megtenni. Hogyha megnézzük, hogy valójában mi is történt, igazából rengeteg oka és rengeteg különböző oka volt annak, hogy ezt az ellenvetést megfogalmazták. Voltak olyanok, mint például én magam is, akik nem az import limitálására akartak koncentrálni. Voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy szétesik a belső piac, hogyha ezt engedélyezzük, és természetesen a zöldeknek is megvan a saját maguk igazsága azzal kapcsolatban, hogy miért kellett ezt az ellenvetést megfogalmazni. és a glifoszitek kapcsán pedig úgy gondoljuk, hogy meg kell néznünk, hogy melyek azok az anyagok, amelyek a jogszabály alapján felhasználhatóak, és melyek azok, amelyek nem. Az EFSA elkészítette a szakvéleményét, és megállapította azokat az értékhatárokat, amelyek fölött rákkeltőnek tekinthető. és azt is meg kell néznünk, hogy harmadik országok milyen rendelkezésekkel bírnak ebben a tekintetben. És egyszerre kell néznünk a kritériumokat, illetve az eljárásbeli kérdéseket. Amikor arról szavaztunk, hogy az import korlátozást megszavazzuk-e vagy sem, akkor tulajdonképpen magáról a moratóriumról is szavaztunk, és ezt a szavazást elveszítették a zöldek, tehát így nem lett moratórium. Tehát tulajdonképpen egy hátsó ajtón keresztül szeretnék ezt a moratóriumot most visszahozni. És szerintem ez nem megfelelő eljárás, hogy most a hátsó ajtón megpróbálják ezeket visszahozni. Ugyanis az egyetlen észszerű dolog, amit lehet csinálni, az az, hogy visszautasítjuk ezeket a javaslatokat. Semmi más nem lehet tenni, ami észszerű lenne, ezért mind a három visszautasítására szavazok. Thank you, and next is Ms. Görling. Köszönöm, Görling képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek mindennel, amit Krisztof mondott. Szeretnék rámutatni, hogy ezen ellenvetés eljárási oka mm, most másodjára kerül elő, hiszen a plenárison azt kértük, hogy új jelentés készüljön. Ez nem azt jelenti, hogy okunk van erre a kérésre. Amit Bács Tász mondott, hogy a néppárt kért egy javaslatot, emiatt most a bizottság szabálysértést követne el? Nos, hát hány bizottsági nyilatkozat és hány parlamenti nyilatkozat készült hány témában. Ez önmagában még nem eljárást jelent ezeknek a száma, ez az eljárással való visszaélés, hogy állandóan ezt próbáljuk felhasználni. És hogyha ez így folytatódik, és az időnket azzal pazaroljuk, hogy elnök, egy pillanatot kérnék, azt hiszem, hogy a tolmácsolással van probléma a francia tolmácsoláson tudnánk segíteni? Most működik rendben. Kérem folytassa. Tehát ez nem eljárás. És biztos, hogy újra és újra ugyanaz a kimenete lesz a kérésnek, és állandóan ostromoznak minket ezzel, hogyha mm, egy jóváhagyás elkészül, én azt gondolom, hogy ez nem eljárásbeli kérdés. Nos, ami ezen eljárásbeli nonszenszet illeti, ezt ne használjuk. Nagyon sokszor beszéltünk már ezen kérdésekről, úgyhogy most ezt nem akarom megismételni, mert mindenki azt szeretné, hogy tovább lépjünk. De a glufozát mind az EFSA, mind az EIA szerint valóban különböző következtetésekre jutottak. Nos, az EFSA az a testület, amely felé a parlament és a bizottság fordul. Persze mindenkinek joga van arra, hogy az IARC-vel foglalkozzunk, és hogyha ez a saját előíteleteinknek megfelel, akkor hozzájuk fordulunk, ezt így szoktuk csinálni, de, de a parlamentnek intézmény szinten az EFSA felé kell fordulnia. Tehát, hogyha be akarjuk tiltani a GMO-kat, és ezt mindenki, aki ezt támogatja, ezt akarja, ez egyfajta mm, ködösítés, úgyhogy akkor rendben, akkor, hogyha valaki ezt akarja, akkor terjeszték megint a parlament alá, de nem lehet ezt állandóan így folytatni, és ezzel az időket pazarolni. Elnök, köszönöm, Ájusszó képviselő. Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert szeretném elmondani, hogy egyetértek az előttem szólókkal, de van még valami. A glüfozátról vagy a GMO-król szól ez a vita. A vita akkor a glüfozát a REACH keretein belül engedélyt kapott, a tanulmányt a WHO intézménye készítette, és a glifozát alapján és annak az adalékanyagai alapján készítették, és mint kiderült, a glifozát, mint anyag kapcsolatos problémákat vizsgálták, és persze mindig kérdés, hogy milyen anyagot és milyen módszereket használtak a tanulmányban. Ami a módszereket illeti, hogyha ezeket nem a referenciáknak megfelelően alkalmazzák, akkor az ebből levont következtetéseket, eredményeket sem tudjuk felhasználni a kérdés az, hogy a GMO-t használjuk-e, és engedélyezzük-e egy adott GMO használatát olyan esetben, ahol glifozátot használnak. Nos, én magam elutasítottam azt a javaslatot, amely alapján a rendeletben ezt engedélyezték volna, azért, mert úgy gondolom, hogy a belső piaccal ellentétes lenne mindez. Bizonyos országoknak lehetőséget adtunk arra, hogy nevezessék be a GMO-t a területükön. Persze van egy másik kérdés is hogyha egy GMO nem tetszik nekünk, például a szójával kapcsolatban, akkor éppen ezért teljesen kétszínűnek tartom ezt a hozzáállást. Az életemben eddig legkétszínűbb hozzáállásnak tartom ezt. Köszönöm. Balcó kolléga. Szót igyekszek rövid lenni. Ebben a nagyon érdekes vitában számomra élesen különválik a két álláspont, ami nyilvánvaló. Aggodalomról van szó mint a két esetben akik a kifogást beterjesztették és támogatják, azok azért aggódnak, mert úgy ítélik meg, hogy a nevezett GMO termékek használata esetén nem garantált, nincs kellő megalapozottságú vizsgálat arra, hogy kimondhassuk, hogy az egészséget nem fogja veszélyeztetni. A másik oldal aggodalma, szó szerint idézem, az, hogy szétesik a belső piac. Én úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak a tagjaként az én felelősségem azt határozza meg, hogy ne a belső piac szétesésének a félelme alapján döntsek, hanem az európai egészség, lakosság egészsége legyen a meghatározó ebben a döntésben. Köszönöm szépen. Köszönöm. And next is Mr. Hütema. Hütema képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE nevében azt hiszem, hogy elég egyszerű, amit a zöldek tesznek. Ők egyszerűen a GMO-t elviekben ellenzik, és próbálnak érveket találni, hogy miért ellenezzék ezt. Az egyik ilyen érvelés most eljárásban. Itt teljesen egyetértek Felner és Görling képviselőkkel. Amit ők itt leírnak, ez nem igaz. Az ALDE nem ért ezzel egyet, és nem akarjuk az egész eljárást ezzel kapcsolatban blokkolni. Persze szeretnénk, hogyha jobb szabályozást érnénk el, és megpróbálunk megoldást találni erre a GMO-val kapcsolatos padhelyzetre, de nem ilyen módon kellene blokkolni magát az eljárást. Ami pedig a GMO-kat illeti, ezzel kapcsolatban megfelelő vitára van szükség azért, hogy megkülönböztethessük a módszert és a módszer felhasználását. Az igaz, hogy a GMO-kat nem mindig megfelelően használják. De hogy például az antibiotikumokat betiltsuk azért, mert ezzel kapcsolatban rezisztencia lenne kialakulóban? Én azt gondolom, hogy a módszerrel kell foglalkoznunk. Az EFSA-t hatalmaztuk fel arra, hogy tudományos véleményt készítsen, ők azt mondják, hogy ez biztonságos, akkor mi politikusok hogy mondhatjuk azt, hogy ez nem igaz? mi nem fogjuk megszavazni ezt az ellenvetést, és azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha egyértelmű vitát folytathatnánk technikai szinten a GMO-król arról, hogy hogyan lehet őket felhasználni, és ne keverjük össze a dolgokat. Itt nem a Monsantóról van szó. A nagy multinacionálisoknak nekik lenne csak joguk GMO-kat használni. Nos, szerintem ezzel kapcsolatban is akkor az ellenvetésen kellene gondolkozni. Elnök, köszönöm. További kérést nem láttam, úgyhogy megadom a szót. Még Stász úr válaszolhat. Szeretnék néhány dologra reagálni. Fjeller úr, Görling képviselő felé. Kicsinyes játmák ezek. Azt mondjuk, hogy a zöldek. Hát ezt a három javaslatot a néppárti, szocialista, gués és más frakcióból. Tehát nem csak a zöldek részéről nyújtották be. Az eljárásbeli érvek. Jó, persze, elolvastam a brit kormány levelét, amely bemutatja azon érveket, amelyeket Görling és Fjeller kollégák is elmondtak. Ami az eljárásbeli érvelést illeti, nos, ez nem állja meg a helyét. Juncker elnök a parlament előtti július 15-i, 2014. július 15-i beszédében, amikor jelöltként mutatta be magát a bizottsági elnöki posztra, azt mondta, hogy a GMO-val kapcsolatos döntéseket demokratizálni fogja. Ehhez képest a bizottság javaslatai, ami a GMO importját illeti, ami az élelmiszereket és az állati táplálékot illeti, az ezzel kapcsolatos javaslatokat visszadobta a parlament. Nagy mértékben belső piaci okokra hivatkozván. A frakcióm használta a belső piaci érvet is az elvetésekre, és más érveket is használt arra, hogy ezen bizottsági javaslatot elutasítsa. Tehát a vita nem erről szól. A vita arról szól, hogy a bizottság a parlamentnek begyújt javaslatot GMO döntéshozatalra vonatkozóan, és ezt demokratizálni kell. A tagállamoknak nem sikerül minőségi többséget kialakítani mellettük vagy ellenük, de a tagállamok nagy többsége ellenzi a GMO engedélyezést. De nincsen minősített többségük. Éppen ezért olyan helyzet alakult ki, hogy nem lehet egyértelmű demokratikus folyamatokat követni. A második felvetésem. Görling és Fjeller képviselőkkel egyetértek, amikor azt mondják, hogy csak a tudományra kell hagyatkoznunk. Nos, hát én magam is a tudósokhoz fordultam, és soha nem hallottam ellenvetést. Az illetékes biztos a levelében azt mondja, hogy igen, a jogalkotásnak kumulatív hatásra van szükség ezen anyagokkal kapcsolatban azért, hogy dönthessenek és figyelembe vehessék. De egyelőre még nem itt járunk, és a jogalkotás elismeri, hogy további munkára lesz szükség. Tehát a biztos részint elismeri azt, hogy a kumulatív szinergiahatások nem léteznek. Az EFSA nem végzett megfelelő kutatásokat, tehát ez önmagában még nem elég év arra, arra hogy engedélyezzük a GMO-t. E, tehát azt gondolom, hogy kellő tudományos érvel rendelkezünk. Tudományos érvek vannak arra, hogy az elővigyázatosság elvét kövessük, és ezért ne engedélyezzük a GMO-kat. Thank you, Mr. Stas. Köszönöm, Stász úr. A bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy reagálhatok ezen állásfoglalás tervezetekre. Ami a három engedélyezési kérést illeti, ez a GMO rendeletben meghatározott eljárásbeli lépéseket követte. Ezen rendeletet a tanács és a parlament is jóvá hagyta. Az EFSA átfogó kockázatelemzést végzett a legmagasabb tudományos standardok alapján, és arra a következtetésre jutott a három érintett GMO-val kapcsolatban, hogy ezen GMO-k biztonságosak az emberi egészségre, az állati egészségre és a környezetre. Azt az eljárást követtük, amelyet előírnak. A tagállamok reagálhattak az EFSA véleményére, ezt meg is tették, és az előírásoknak megfelelően a közvélemény is megfogalmazhatta véleményét, és a tudósok is. És nem kérdőjelezték meg az EFSA pozitív véleményét. A három GMO-ra vonatkozó pozitív EFSA vélemény alapján a bizottság úgy döntött, hogy engedélyezi ezt a három GMO-t. Teljes mértékben a GMO jogalkotás célkitűzéseit követjük, és általában az élelmiszerekre vonatkozó joganyag célkitűzéseit, melynek célja, hogy magas szinten biztosítsuk az emberi és állategészségügy és a környezetvédelmét. Ezen döntésekről november 18-án döntöttek bizottsági szinten, és ott nem volt minőségi többség. A komitológiai eljárásnak megfelelően Ugyanezen döntést a Felleviteli Bizottság elé vittük január 11-én, ott sem sikerült megállapodni, döntést hozni a kérdéssel kapcsolatban. Néhány elemet most elmagyaráznék azért, hogy biztosíthassam önöket arról, hogy a parlament véleményét meghallgatjuk. Az első, ami számunkra nagyon fontos, fontos, hogy ezt mindenki megértse, hogy ami a glifozátok a kapcsolatos aggodalmat illeti, amelyre toleránsak, intoleránsak a GMO-k. A peszticid engedélyezésből adódó maximális értékekkel kapcsolatosak, nem pedig a GMO jogalkotás vonatkozik rájuk. Tehát nyugodjanak meg, ami a tagállami vagy a képviselői aggodalmakat illeti, ezeket a glifozát megújítása során figyelembe vesszük a maximum maradványértékek tekintetében. Tehát itt két külön dologról van szó, a GMO jogalkotást nem kell ide behozni. És emlékeztetnék még arra, hogy azt kérik, hogy függesszék fel az engedélyezést, mert az új rendelet, amelyet a bizottság javasolt, nem kapta meg a parlament támogatását. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság készített egy javaslatot, amely lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy figyelembe veszik, vegyék a nemzeti aggájaikat. Sajnálatos módon többen elmondták itt ezen ülésen is, a bizottság javaslatát különböző okokból elutasították. Mi ezt sajnálatosnak tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez lenne a megfelelő megoldás. Andriukaitis és Bienkowska biztosok elmondták, hogy a bizottság nem fog újabb javaslattal élni. Mi nagyon szívesen folytatjuk a vitát a tanácsban erről a javaslatról. Ez a közeljövőben még a holland elnökség alatt megkezdődik. Emlékeztetnék még valamire. Mint minden javaslattal kapcsolatban, jogalkotási javaslattal kapcsolatban, az érvényes szabályok addig érvényben maradnak, amíg meg nem változtatjuk azokat. Azaz a bizottságnak továbbra is a már most érvényes jogalkotást kell végrehajtania. Az a erre vonatkozó módosítási javaslatot utasították önök el, és ezért kell a bizottságnak továbbra is a mostani szabályok alapján folytatni a munkát, az engedélyezéssel kapcsolatban. Kiemelném, hogy a bizottság nem látja annak okát, hogy ezen engedélyezési tervezeteket visszavonja, hiszen az EFSA pozitív véleményt készített a GMO-kra vonatkozóan. Köszönöm. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Kezdjük is a szavazást. Nem csak az ellenvetésekről, hanem más témákban is. Kérem mindenki ellenőrizze, hogy itt van -e a szavazókártyája, és az működik. Yeah, can we start the electronic vote? she has to ask, we can't it for the moment, but she has to ask to, okay. get the card. okay, we, will, we would like to ask you to, to ask someone to, to get kérném akkor, hogy kérjen valakitől egy kártyát, és amíg meg nem érkezik ez a szavazókártya, addig készfeltartással is beszámítjuk a szavazatát. Először is kezdjük az ellenvetést az FG72-es szójára vonatkozóan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. szocialistáknál kettővel többen szavaztak. Jó próbálkozás volt ez. No, most már rendben vagyunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Next vote is about... A következő MON 87708-as szója. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő ellenvetés a MON 87705-ös szójára vonatkozik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. következő. Az EU általános költségvetés bizottságra vonatkozó mentesítése. Első módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem jobb, ha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elektronosan szavazunk, megnyitom a szavazást az egész jelentésről. Lezárom. Elfogadtuk. The next vote is about the discharge of the European az Európai Környezetvédelmi Ügynökség mentesítése egyes módosító mellette az egyes módosító környezetvédelmi ügynökségről szóló szavazás környezetvédelmi. Mi van a szavazó listán? Mi a következő? Kérdezi az elnök. Az élelmiszerbiztonság? Okay, you are right. Perhaps I didn't get the right. Azt hiszem, hogy a rossz lapot néztem, köszönöm, hogy helyesbítettek, tehát akkor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA mentesítéséről szavazunk, egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második módosító, részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, illetve két részben az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtu. 15-ös két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Az Európai Vegyi Ügynökség mentesítése a következő, ha egyetért mindenki, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva a négyes bekezdésben egy technikai korrigálásra kerül sor elő nem szavazunk, következik a második, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító részenként szavazunk, első rész mellette, elnézést, a kettes módosítóról van szó, mellette, elnézést, mondja az elnök, tehát a hármasnál tartunk, részenként szavazunk első rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, illetve ez okafogyottá vált, van egy szóbeli módosító, vannak-e kifogások ezzel kapcsolatban, ez okafogyott. Köszönöm a közös segítséget, négyes módosítónál tartunk, az okafogyottá vált, a szóbeli módosító okafogyottá vált, úgyhogy nem kell itt a kifogásukat jelezni, minden esetre tudomásul vettük. Az ülés után természetesen erre visszatérhetünk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A nyolcas visszavonták, záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. És akkor most következik a környezetvédelmi ügynökség, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Hármas módosító, itt egy szóbeli módosítóról van szó, vannak-e kifogások, nincs, akkor így szavazunk ezzel együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. és következik az ECDC, a betegség megelőzés és ellenőrzési központ, egy első módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik az EMA, az Gyógyszerészeti Ügynökség, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes visszavonták, hármas módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Következik az 2016-os éves növekedési felmérés, a mentesítési szabályokat lezártuk. Itt az első kompromisszumosról szavazunk elsőként, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-est visszavonták, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A nyolcas kompromisszumos következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 49-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kell, tehát az 54-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. a véleménytervezetet a módosításokkal együtt bocsátom szavazásra elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, tehát ezzel elérkeztünk a szavazás végére, köszönöm mindenkinek a részvételt, A ülést bezárom, köszönöm mindenkinek a részvételt, és kellemes napot kívánok. Még azt kérem, miután a koordinátorok most kezdik meg az ülésüket, akik nem koordinátorok, kérem távozzanak,